Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Good morning everybody. Please, may I have you... Jó reggelt. Kérem, a, kicsit a figyelmüket, foglaljanak helyet. Vártunk egy kicsit, hogy minden rendben, rendben legyen a szavazásokra. Lenne néhány bejelenteni valóm, és majd a szavazásra most már talán minden elkészült. Kérem egy kicsit a figyelmüket, kérek egy kis csendet a teremben, ugyanis néhány nem túlságosan bonyolult jelentésen majd keresztül kell mennünk. Szeretném bejelenteni azt, hogy Makovej asszony visszavonta a 90 93-as módosítóit. Ez egy libe kont ülés most, véglegesítjük az eljárást egy nagyon fontos dokumentum kapcsán, a szabadságok, belügyek kapcsán, illetve a csalás elleni fellépés kapcsán. Kérem, hogy mindenki maradjon csendben, hogy tudjunk koncentrálni. Pirker úr, ön is kérem. Meló úr. de hát csak sorjában haladjunk. Először is most szavazni fogunk a Libekont bizottság közös ülésén az 51-es cikk értelmében az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjog eszközökkel folytatott küzdelem. Gressle asszony a jelentés készítője a költségvetés ellenőrzési szabadság részéről, én pedig a Libes szabizottság részéről vagyok a jelentés készítő. Ez folytatása a február 20-ai ülésünknek igazából. Semmilyen ellenvetés nem volt. Most pedig ráterünk a szavazásra, amennyiben a jelentés készítők nem kívánnak hozzászólni, és ez így van, nem kívánnak hozzászólni, tehát akkor azonnal szavazunk is. Amendment 2. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös módosító mell el mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as módosító és 51-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es, 49-es, 50-es együtt. Mert igen, tessék, Meló úr. An oral amendment. Mike. Szóbeli módosító, és kérünk egy mikrofont is. Um, Van egy szóbeli módosító elnök úr ehhez. Can I? Thank you. Uh, and uh, amendment is the... A következő a szóbeli módosító. A bevételek, amelyek a vadból származnak, azt be kell venni ezen jogszabály hatája alá, csak olyan esetekben viszont, amelyek olyan csalásügyek, amelyek határokon átnyúlóak. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kifogása? Yeah, there is an... Igen, van kifogás. It's impossible. I'm so sorry, Mr. Mello. Nagyon sajnálom, Mello úr. a négy képviselő az ön szobbeli módosítóját, tehát akkor ez nem elfogadható. Tehát akkor most szavazunk a 47-esről, 49-esről, 50-esről, ahogy azt korábban megállapodtunk mellette. kellene? Nem igazán világos, nézzük csak meg. Ellenőrizzük. Megnyitom az ellenőrzést most. Lezárom. 15-32 remen elutasítva. 52-es mellette. Ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. But let's check. Now closed. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk természetesen. 53-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es szóbeli módosítóval. Van kifogás a szóbeli módosító ellen? 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 63 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es és 8-as együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtó 9-10-11 együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 66 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 67 okafogyottá vált, 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, véleményem szerint, de ellenőrizzük. The vote is open now. A szavazást megnyitom. Closed. Lezártam a szavazást. 23-24 arányban elutasítva 68, 69, 70, 71 együtt, mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt ismételten, mert lehet, hogy kicsi a különbség. A vazást megnyitom, lezárom. 24-23 az aránypont, fordítva, mint az előbb, elfogadtuk. 73, 74, 75, 76 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 okafogyottá vált, 78-as, 79-es együtt mellette ellene tartózkodik. Nem igazán világos, ellenőrizzük ellenőrizzük. Lezártam. 25-23 elfogadtuk, 16 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 17 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 80 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 81-es mellette, ellene tartózkodik, nem igazán világos, ellenőrizzük. Kicsit megosztottak a frakciók, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezártam a szavazást. 19-29 arányban elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 83 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 84 mellette, ez fogyottá vált a 84-es, mégsem 84-es mellette, Áronán. A, a 19-est elfogadtuk, és ugye 84-es oka fogyottá vált. ös arról még szavaznunk kell, a második részéről, 85-ös második része mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86, 87, 88 együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ellenőrizzük a 91-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-19 arányban elfogadva. A 94-es mellette. A 90 es visszavonták. 94 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 93-as visszavonták, 92 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 12-es részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 95-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva kette, kettes kompromisszum, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdése kezde, következnek 21, 25, 26, 29, Júri 1 együtt mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük ezt az öt módosítót egyben. Most ellenőrizzük. valami baj van? Lezártam a szavazást, 27-23 az arány, és elfogadtuk. A 27-est, 28-ast, 30-ast visszavonták, 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Júri 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-36 egyben mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 37-38 együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodik elutasítva, a Juri 3 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, Juri 5 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 40-es szóbeli módosítóval 40-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, Juri 6 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, elutasítva, elnézést elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva Júri 7 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítva elfogadtuk, javítja magát az elnök. 43 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik, ahogy azt módosítottuk, és név szerinti szavazással szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 44 igen, 2 nem, 5 tartózkodás. Köszönöm a jelentéskészítőknek, köszönöm Gressle asszonynak, köszönöm szépen. Okay. Now, that is it. We still have some boats. Uh, no. No? Oui, ok. Thank you. That'll be the end of the joint meeting. Köszönjük, ennyi volt. Eddig tartott az együttes ülés. Köszönet azoknak, akik a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságtól jöttek, most tehát vége az együttes ülésnek. Folytatjuk a Libe szakbizottság ülését. Köszönjük.